Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. El... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Nézzük az első napi rendi pontot, ez pedig a műszaki feltételekről szól, az átutalások szintjén euróban. A, az módosító indítványokról lesz szó, mondja, öné a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Bár nincsenek nagyon sokan ö, most a teremben, de legalább három árnyék jelentéskészítő jelen van, kész vagyunk a kezdésre. Köszönöm a 144 módosítendétványt, 28 a preambulum bekezdésekre, a többi pedig a cikkekre vonatkozik. Nem akarok mindegyiken végigmenni, csak rá szeretnék mutatni néhányra, és szeretnék beszélni a kompromisszumokra. Nézzük az egyes preambulum bekezdéssel. Nagyon sokan aggályunkat szeretnénk kifejezni azzal kapcsolatban, hogy a szepába való átutalást ne kísérje a felhasználók számára áremelkedés, de a fogyasztók számára sem. Azt az elvet kell használni, hogy ne növekedjenek a költségek. A 97-es és 98-as módosító indítvány és a 111-es, a 13-as bekezdésben illetve az ötös cikk három módosítója, az 169, 70, 71-es, mind, mind ezzel az áremelkedéssel gondol, ö, foglalkozik. Nos, szerintem itt a módosító, itt a preambuló bekezdésekben kell ezt jelezni, nem pedig a cikkekben. Úgyhogy azt szeretném javasolni, hogy ezt világosan fogalmazzuk meg, hogy aggaszt minket az áremelkedés, és ez az a jelzés, amit szeretnénk a bankok felé küldeni, a bizottságnak is, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és olyan dolog ez, eh, amivel a preambulum bekezdésekben és nem a cikkekben kell foglalkozni. Az ötös preambulum bekezdés a eh, SEPA irányítási mechanizmusára utal. A négyes cikkre vonatkozóan is vannak módosító indítványok, például a 143, 144-es, 150-es, 15-18-as, amelyek teljesen független ö, testületet akar létrehozni az LPC helyett a különböző technikai ö, ö, normák vonatkozásában, amely teljesen független a szepától. Ez is egyértelmű jelzés, amit a bizottság felé közvetítenünk kell, és meg lehetne fogalmazni egy kompromisszumos szöveget mellett nem egészen pontosak ezek a kívánságok, ezért nem lehet a rendelet cikkeibe belefogalmazni. Talán ez majd a SZEPA rendelet következő lépése lehet. Úgyhogy a bizottságnak kell majd foglalkoznia ezzel a kérdéssel, hogy a független testület megszülessen. És megint csak a, a preambulum bekezdésekbe kell megfogalmazni, nem a cikkekben. Tehát egy kompromisszumot szeretnék elérni, hogy ebbe a preambulum bekezdésbe, a kompromisszumos megoldásba kerüljenek bele. Ami a 11-est illeti. Nagyon jó módosító indítvány a 107-es Sophie Intveltől, a 119-es is, ez a 18-as preambulum bekezdésre vonatkozik, de ide tenném ezt is, mert a kérdéssel itt foglalkoznak. Ez a két preambulum bekezdés rámutat arra, hogy mennyire fontosak az információs kampányok a SZEPA témájában a közvélemény, illetve a szolgáltatók felé is, akik szintén felelősek a kampányokért. Ez nagyon fontos, amikor a SZEPA bevezetéséről beszélünk, hogy a közvélemény tudjon a SZEPA termékekről, jól tájékozódjon, és rámutatunk arra is, hogy nagyon jó jelzéseket kívánunk közvetíteni ebben a preambulum bekezdésben. A 17a új, a 118-as módosító arról szól, hogy a kompetens hatóságok megtegyenek mindent annak érdekében, hogy minden mandátum, SZEPA mandátum is legyen. Olyan kérdés ez, amelyekkel a tagállamoknak kell foglalkozniuk, EU szinten nem foglalkozhatunk vele. Tagállami szint ez. Tehát több módosító indítványt az ötös cikk vonatkozásában a régi mandátumok SZEPA mandátumán való átvezetését illetően, például a 165, 172-es, 173-as, 174-es, gyakorlatilag itt a 17-es preambulum bekezdésben található. Itt szeretném ezt megfogalmazni, mert idevaló olyas valami, amivel a, megint csak a preambulum bekezdéseknek kell foglalkozniuk. Ennyit szerettem volna mondani a preambulum bekezdésekről, és most engedjenek meg néhány megjegyzést magukról a cikkekről. Az egyes cikk, ami a hatájára vonatkozik az irányelvnek, vagy a rendeletnek, a 125-ös, 126-os, 127-es, módosító indítványok és a 18-as, amit én írtam, ki szeretnénk zárni a hatájából a rendeletnek az áttalási rendszert. A kettes cikkben, amikor a definíciókról van szó, nagyon sok módosító indítvány tisztázza ezeket a definíciókat. Főleg fontos a mandátumot definiálni, a 133-as módosító is erről szól, vannak még a 134-es, 135-ös, 138-as is ezzel foglalkozik, és találhatunk is közös definíciót. A 4A cikkben, ami új, megtalálható ezek a feltételek, amelyek alapvetőek. A Bullman, McCarthy és Praxis és én által ért módosító indítványok a fogyasztóvédelmi klauzákat is tartalmazzák, Úgyhogy elképzelhető, hogy kompromisszumos szöveg születik mindezek között. A fogyasztói jogokat illetően a 175-ös, 176-os, 202-es, 208-as, 209-es, 230-as módosító indítványok foglalkoznak ezekkel. Szeretném ezeket is ebbe a kontextusba helyezni, hiszen fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkoznak. Mennyire lenne megfelelő a visszautalási jogokat megvizsgálni, ez jó kérdés. Nagyon sok olyan szolgáltatás van, ami az interneten áll rendelkezésre, és ha például letöltünk valamit, akkor hogyan tudjuk visszautalni a pénzt, hogyha a szolgáltatást már igénybe vettük. Tehát itt el kell gondolkodnunk azon, hogy mi is lenne a helyes megfogalmazás a visszautalásokról. Az ötös cikkben, ami alapvetően fontos, mert a SEPA-ra való átállás végső határideje található itt. Rá szeretnék mutatni arra, hogy a módosító indítványok gyakorlatilag a, az átutalási rendszerek végső határidejének egy adott időpontban való meghatározását támogatják. 24-től 60 hónapig terjednek a javaslatok, a 151-es és a 152-es módosító indítvány tetszett nagyon, mert ezek teljesen reális alapokon nyugszanak. Az eredeti bizottsági szöveg túlságosan ambíciózusnak tűnik, a 12-24 hónap, a nemzeti rendszerekről való átállás vonatkozásában. Úgyhogy már is született egy kompromisszum. Főleg mivel az Európai Parlament két ö, állásfoglalásában is gyors időpontot kért, ami ne legyen később időpont, mint 2012. december 31. A 2013 a tanácsi javaslat, és 2014 a beszedési, illetve az átutalási rendszerek vonatkozásában nem igazán reális. Úgyhogy támogatjuk a gyors átállást. A hatos cikk vegyes rendszerekkel foglalkozik, a 178-astól a 182-esig foglalkoznak a módosít indítványok ezekkel, a tranzakciókkal a 183-astól a 204-esig. A bizottság azt javasolja, hogy csak költségalapú tranzakciókról legyen szó, hogyha különböző okoknál fogva visszakerül a fizetés. Nagyon sok bank azonban meg akarja tartani ezeket. És a végső elv az, hogy eléggé szegregáltak a bankok. A legtöbb kereskedelmi bank, nagyon sok klienssel, vannak olyan bankok, ahol viszont csak egyéni bankszámla használók a, a fő klientúra. A tranzakciós költségeknek költségalapúnak kell lennie, és ha lehet egységesnek az összes tagállamban, azért, hogy mindenkinek azonos feltételeket teremtsen. A 179-es módosító nagyon jó ebből a szempontból, rá tud mutatni arra, hogy az átmeneti időszakban mi történjen. We may have a closer look. In Article 7, a hetes cikkben a 205-ös, 206-os, 207-es módosítóindítványok és a 116-os, a 16-os preambuló bekezdése vonatkozóan a német kérdéssel foglalkozik. Már említettem egy lehetséges megoldást, 5 éves átmeneti időt, amikor az érintetteknek megfelelő ö, SEPA rendszert, kiváltó rendszert kell kidolgoznia. Remélem, hogy támogatásra lel majd a német kollégák körében is. A 17-es cikkben a 223-as, 226-os módosítóindítványok indítványok javaslata az, hogy a, a szepára való átállásra több időt hagyjunk azokban a tagállamokban, ahol még nincs euró. Lehet, hogy jó lenne közelíteni a tanácsi állásponthoz a dátumokat illetően, és köszönet Danutának a jó módosítókért. A 17-es cikkben a tagállamok bizonyos átmeneti időt bocsátanak rendelkezésre a szolgáltatók számára, hogy a belföldi rendszereket átalakíthassák az európaira, az IBAN használata vonatkozásában. Remélem itt sikerül kompromisszumot találnunk. A 164-es, 166-os, 224-es, 225-ös módosítók vonatkozásában hiszen mindegyik ugyanazzal a kérdéssel foglalkozik, és rámutat arra, hogy a fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy többletköltség nélkül használhassák ezeket a szolgáltatásokat. Végezetül a melléklet. Csak a műszaki feltételek maradtak. A 231-es, 232-es, 237-es módosító indítványok foglalkoznak ezzel, és szeretnénk biztosak lenni abban, hogy az IBAN automatikusan sosem áll majd rendelkezésre az átutaló vonatkozásában, csak akkor, hogyha ezt határozottan feltüntetik, és a bankszámlát nem bocsátják rendelkezésre, abban az esetben, hogyha a kifizető erről nem tud, és nem akarja ezt rendelkezésre bocsátani. Ezt szerettem volna elmondani a módosító indítványok vonatkozásában. Várom megjegyzéseiket. Ami a határidőket illeti, remélem, hogy a hétvégére megszületnek a szövegek, elküldöm őket e-mailben, és nagyon remélem, hogy hétfőn vagy kedden el tudjuk kezdeni a tárgyalásokat, és nagyon remélem, hogy a jövő héten el is készül a végleges szöveg, hogy aztán lehessen szavazni a ezt követő héten róluk. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon szépen köszönöm, Zári, és akkor most Divádi úr a szocialisták nevében. Köszönöm szépen ezt a kiváló együttműködést, a jelentés és a módosítók feldolgozása során a leggyengébb fél védelme, a magánfogyasztó védelme állt folyamatosan a vitánk középpontjában, és mindig azt mondtuk, hogy a polgárok nem is akarták, nem is kezdeményezték ezt a változást, tehát az átállás és a költségek felhasználóbarát kell, hogy legyen és ez a fő törekvése a mi frakciónknak is. Azonban azt szeretném mondani, hogy a piacgazdaság elveibe való beavatkozástól inteni, intenék, és az árak intézményes szabályozásától szintén. Tehát csak megismételni tudom, hogy a szepára való átállás során jó lenne egy határidőt meghatározni a SZEPA fő eszközeinek megvalósítására, a credit transfer és a direct debit esetében. Ez így sokkal hatékonyabb lenne a költségek szempontjából, a különbségek is kiküszöbölhetők a módosítókkal. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes vita vár ránk. A harmadik megjegyzésem azt gondolom, hogy a parlament a demokratikusan választott képviselők testülete fontosnak tartja, hogy ezt a folyamatot objektív módon kísérjék figyelemmel a SZEPA tanács, és hát minden érdekelt fél, és támogatnunk kell azokat a módosítókat, amelyek ezt célozzák. Legyünk európaiak, kedves kollégák, és széles szögből, széles perspektívából vizsgáljuk ezt, nem csak a saját választókörzetünk perspektívájából, mert ez ne függjön össze életlen ígéretekkel és választási kampányokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most uh, Sophie Intfeld asszony. Nagyon szépen köszönöm néhány megjegyzés azokkal a megjegyzésekkel kapcsolatban, amelyeket a raportőr tett. Köszönöm neki ezt a nagyon átfogó megközelítést, és az én frakcióm azt támogatja a leg több célt, és azt gondolom, hogy a 24 hónap elég kell, hogy legyen, ez legyen a végső dátum, és mindig tartsuk szem előtt. Ugye az emberek azt mondják, hogy ez túl hamar van, de hát ez az egész folyamat 10 évvel ezelőtt kezdődött, szóval azért ezt lássuk objektíven, hogy most már azért tényleg haladjunk. Tekintettel a többi kérdésre, amelyeket felvetett, áremelkedés. Egyetértek, hogy ezt meg lehet említeni a preambulum bekezdésben, de nem a cikkben. Nem támogatnám azt, hogy egy tíz éves árbefagyasztással dolgozzunk, ami ugye a belső piacon nem fordulhat elő, mert meg így akarjuk megelőzni az árnövekedést. A kormányzati rendszert illetően nem gondolom, hogy szükséges lenne egy újabb testületet létrehozni. Én egy módosítót nyújtottam be, a IPC összetételével kapcsolatban, ezt inkább jobban meg kellene nézni, és nem pedig valami új testületet kell létrehozni, amiről nem is igazán tudjuk még pontosan, hogy mit fog csinálni és hogyan fog működni. Én, én dolgoztam ki az információs tájékoztatási kampányjal kapcsolatosan is. Én azt javaslom, hogy kezdjük ezt meg mi hamarabb. Már tegnap is meg kellett volna ezt tennünk, mert nagyon fontos, hogy erről módosítót terjesszünk elő. Szóval semmi nem akadályoz a bankokat abban, hogy már ma tájékoztassák az ügyfeleiket, és hát ugye védeni kell a szegény felhasználót, aki nehezen fogja megérteni ezt az új rendszert, új kódokkal, új számokkal. Úgyhogy a bankoknak már most kell indulniuk a tájékoztatással. Azt gondolom, hogy most a régi javaslat alapján Németország esetében a problémát meg kell oldani különös. Ami pedig a mifeket illeti. Módosítót nyújtottam be, remélve, hogy egy ilyen köztes megoldást, egy kompromisszumot sikerül majd találni, de hát én a bizottságot támogatom ebben az ügyben, mert a dátum, az, az időpont az megvolt, és a jelenlegi, jelenlegi rendszer le fog járni. Szóval minden átmenet az tulajdonképpen meghosszabbítása a jelenlegi rendszernek. Tehát ha mi támogatni akarjuk ebben a bizottságot, azt hiszem, hogy az átmeneti időszakot olyan rövidre kell szabni, amennyire csak lehet, talán még rövidebbre, mint ahogy a jelentés készítő javasolta. A módosítókat, amelyeket Klinc kollega javasolt, azt támogatom öt évre vonatkozóan, de nem hallottam meggyőző érveket, illetve nem támogatom. És a harmadik megjegyzés a fogyasztókkal kapcsolatban. Jó lenne az egyéni felhasználó kifejezést, az individual user-t használni. Ugyanis ők is, mindenki fogyasztó, tehát valószínűleg, vagy ügyfél, úgyhogy a legfőbb csoportot ők fogják alkotni, ezek az egyéni felhasználók. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Szófia, és most pedig Hebink kollega következik. Akkor Gigold kollega. Az a benyomásom, hogy a kulcsfontosságú kérdések még mindig ugyanazok. Állandóan ezekről beszélünk, persze érdekes meghallgatni, azoknak a véleményét, akik nem foglalkoztak az árnyék jelentésekkel, mert az árnyék jelentések felelősei között nem volt túl nagy mozgás másrészt meg köszönöm, hogy néhány kérdést felvetettek, de a kulcsfontossági ügyeket illetően, amelyek a legkritikusabb, ott még mindig ugyanott toporgunk a problémákkal. Na most ugye van egy egységes végső dátum, és ennek inkább korábban, mint később kellene lennie, de azt hiszem, hogy ebben konszenzusra van szükség. Szóval tényleg furcsának tartom meg kell, hogy mondjam, hogy mint koordinátor is így gondolkodom, ugyanis nagyon sok területen sok a politikai különbség, csak amikor technikai ügyekről esik szó, akkor azért mindig sikerült megértésre, megállapodásra jutnunk, és itt ebben az esetben ez egy kicsit olyan elvarázsolt dolog, úgyhogy a furcsa az volt, hogy ugye a németek akarnak valamit, a franciák másokért, más dolgokért harcolnak, aztán van egy szegény finn raportőr, aki meg megpróbálja összehozni ezt az egészet. Úgyhogy valahogy nem így kellene dolgozni. És nagyon világos, hogy a belső piacnak erre a rendszerre szüksége van. Különbözőek a hagyományok persze, és senki nem kételkedik abban, hogy szükség van erre az egységes rendszerre, csak hát vannak érintettek, akik ugye a régi rendszer szerint előnyöket élveznek, és ezek veszendőbe mennek az átállással. Hát akkor miért nem lehet a felhasználókat biztosítani arról, meg a többi szereplőt is, akik ugye ebben a rendszerben dolgoznak, hogy nem fogják elveszíteni az előnyeiket és nem, hogy nem hátrányt nem élveznek, hanem, hanem jobban járnak. Tehát el kell fogadni hogy itt lesznek további előnyök, és komoly gondjaim vannak a munkamódszerrel. Össze kell ülnünk, nem a zárt, a shadow, az árnyék jelentés felelőseinek, és újra meg kell beszélni, mert furcsa lenne, hogyha a végén aztán ilyen furcsa többségek alakulnának ki, nehezen kalkulálható többségek, csak azért, mert nem tudunk egyet érteni ebben a viszonylag technikai ügyben. Nos, még egy dolog, ami az egyik legfőbb probléma, és ezt is említették, a visszatérítési jog, a refund right. Ugye számukra a probléma az az, hogy ahhoz, hogy érvényes legyen a jövőben minden régi mandátum, azok, akik ezt aláírták, ugyanolyan jogokkal kell, hogy rendelkezzenek később, mint ma. Tehát, hogyha azt mondja, hogy azért, mert úgy gondolja, hogy a probléma új lesz, mert a, aláírták már a mandátumot, és már használták is azt az adott terméket ennek a keretében. Hát ez nem új dolog a, a, az internet korában, hogyha valamit meg tudunk enni, egy példa, és ha megette, akkor nem kell az internetet feltalálni ahhoz, hogy egy problémát megoldjanak, hogy ez a probléma, hogy ez a termék, ez már ne legyen. Tehát vannak dolgok, amiket már elfogyasztottunk, ami már nincs. Tehát, hogyha nem lehet, ha már kiadtuk a házat, akkor nagyon nehéz a bérlőt kitenni. Persze szerencsésen sokan vannak háztulajdonosok, de a terméket valamilyen módon el kell fogyasztani. Akkor, hogyha nem engedjük meg, ha nem biztosítjuk ugyanazokat a jogokat, akkor újra fogalmazni kell az összes mandátumot, az összes jogot, lehetőséget, és ez egy gazdasági katasztrófát eredményez. Tehát rugalmasnak kell lenni ezzel kapcsolatban. Ha ez a rugalmasság nem lesz biztosított, akkor eh, mandátumok százait, millióit eh, kell visszavonni, és hát ezt nem lehet nemzeti tagállami szinten megoldani, ezt eh, csak uniós szinten tudjuk megoldani, különben eszméletlen jogi problémával szembesülünk, amit senki nem akar. Úgyhogy itt kell megtalálni a technikai megoldást erre a problémára és ezen túlmenően az árazást illetően folytatni kell a vitát, és az én szempontomból ez nagyon fontos, hogy találjunk egy olyan megoldást, amely kiegyensúlyozott a tanács, ugye ön azt hiszem, hogy szkeptikusan nyilatkozott egy új testület létrehozásával kapcsolatban. Most ez nekünk mindegy. Mi demokráciát szeretnénk, ez a fő elv, és ebben gondolom egyet is értünk. Úgyhogy találjunk egy megoldást, amelyel mindannyian egyet tudunk érteni, de hát azért a pénzügyi szektor maga teremti meg a saját szabályait. Vég, itt abba is hagyom, nem akarom az összes többi kérdést felvetni, bizonyára mások majd előállnak ezzel, de még egyszer hangsúlyozom, üljünk össze a többiekkel, akik módosítókat terjesztettek elő, így együtt próbáljunk meg észszerű kompromisszumot találni, nem lehet, hogy a végén egy ilyen katyvasz kerekedjen ki belőle. Köszönöm. Köszönjük, Sven. az Egyesült Baloldal nevében senki nincs, Ferber úr következik ezért. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, két dologra kell figyelni véleményem szerint. Az egyik, hogy csak a végső dátumról beszélünk, hogy ugye ez mikor fog hatályba lépni, vagy pedig most akkor tényleg a szabályokat akarjuk megnézni. Hát ez a mi gondunk hogy a rulebook, ha ezzel még nem vagyunk elégedettek, mert mindenféle furcsaságokat, meg különlegességeket tartalmaz, amelyekről már beszélünk, aztán már mégis a végső dátumot tartjuk szem előtt. Ettől lesz a dolog olyan bonyolult, úgyhogy örülök, hogy Gigold kollégával együtt érthetek, egyet abban, hogy rugalmasságra van itt szükség, nagy rugalmassággal kell dolgoznunk, ugyanis a rulebookban még számos probléma van eltemetve, amelyeket meg kell oldani, és ezzel a módszerrel ezt nem is tudjuk megoldani. Én is kidolgoztam néhány módosító indítványt, sajnos a raportőr asszony nem hivatkozott ezekre a felvezetésében, de hát annál fontosabb, hogy most elmondjam. Tehát én az egyik gonosz vagyok, akik meg szeretnék az egészet hosszabbítani. Egyszerűen, hogy használjuk ki még az időt, hogy beavatkozunk a, a szabályozásba ugyanis mielőtt az elmúlt évben a parlamentben megszületett a döntés, akkor Barnier biztossal arról állapodtunk meg, illetve vitatkoztunk, hogy még nagyon sok eljárásra van szükség, 27 tagállamról beszélünk, 27 különböző eljárásról a készpénz nélküli bevásárlásnál, nem az interneten, a boltban ott. Annyira különbözőek a nemzeti fizetési rendszerek, és akkor most egy tolvonással ezeket töröljük, hogy egy egységes eljárás legyen a hitelkártyával? Hát ez nem lehet a mi feladatunk, hogy egy termék esetében mi teremtsünk meg minden lehetőségét, és az összes tagállami megoldást egy tolvonással eltöröljük. Hát ezt nem lehet megcsinálni. A megterhelés, a számlák megterhelése. Hát én nálunk otthon ellenőriztem, hogy hány engedélyt, mandátumot adtam, a handy, a mobiltelefon szerződésekre, újság előfizetések, folyóirat előfizetések, erre mind-mind van szerződésem, hogy ezt levonják a, a bankok. Tehát rengeteg ilyesmiről van szó vagy ha a társadalmi munkát vesszük, a sportegyesületek, a mindenféle lövészegyletek, meg így szövetségek, meg mindenféle zenekarok, az én városomban ilyesmik bizony vannak meg mind, fúvózenekar is van, meg hét sport egyesület, meg három önkéntes tűzoltóság. Hát ezek mind oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy itt nem vagytok normálisak ott Európában, mert mindenkinek írni kell, hogy most levonhatják-e a tagságot tagdíjat évente, és hát akkor ha egyszer megmondom, hogy igen, és akkor évente vonják le, akkor most ez hogy változik? Szóval ezt módosítani kell, és tényleg azt szeretném, hogy a raportőr asszony ezeket vegye figyelembe. Utolsó dolog, ami Németországban a legnagyobb izgalmat okozza, hogy a számlaszám az meddig marad meg egységesen. Tudjuk, hogy a 7 jegyű számot könnyebb megjegyezni, mint a 20 jegyű számot, ezt mondjuk tudjuk. Tehát könnyebb 7 jegyű számmal dolgozni, mint 14 jegyűvel. Na most hát ilyen az ember, az Isten ilyennek teremtette. És akkor most lesznek, jönnek az átutalások, és ezek lehet, hogy nem mind lesz határon átnyúló Úgyhogy meg kell gondolni, hogy nem lenne lehetőség a meglévő belső számokat, a számlaszámokat meghagyni, mert itt akkor a, és akkor a bank ezt majd automatikusan konvertálja, nem az ügyfél, hogyha csak belföldi forgalomról van szó. Úgyhogy talán ezt is el lehetne érni, és itt lehetne egy kicsit kicsit rugalmasabb a raportőr asszony, tehát legyen egy ilyen konvertálási kötelezettsége a bankoknak belföldi fizetési forgalom esetén. Nem akarom én egyébként az egész rendszert kétségbe vonni, senki nem akarja a szepát tönkretenni, szükségünk van rá, szeretnénk, meg kell teremteni, közös a valutánk, akkor kell, hogy legyen egy közös fizetési rendszerünk, és ezt meg kell valósítani technikailag, de azért ezt nem jelenti azt, hogy ilyen radikálisan kell eljárunk, és minden, ami eddig volt, azt egy tolvonással eltöröljük gondoljuk. Tehát a kérésem az a raportőr asszonyhoz, hogy legyen már egy kicsit rugalmasabb, és a tagállami sajátosságokat vegye jobban figyelembe, mert akkor tényleg el fogják fogadni az emberek is ezt a rendszert. Köszönöm. Gracias, Marco jean Merci, Monsieur le Président. Je viens... Köszönöm, elnök úr érdeklődve hallgattam Markuszt a problémák ügyében beszélni. Szerettem volna emlékeztetni arra, hogy amikor a fizetési szolgáltatásokról irányelvet fogadtunk el, a parlament előző ciklusában én voltam az előadója ennek, akkor láttuk, hogy a 27 tagállamon a, a fizetési rendszerek eh, közül rengeteg működött, ezeket lehetetlenséget volna teljes mértékben harmonizálni, ezért a harmonizáció csak részleges lett. A jogi alapokat lefektette ez az irányelv, le lehet, hogy hibát követtünk el, részben nyomás alatt, mi szerint is e, reális határidőt nem tűztünk ki, amelyet Markus egyébként szeretne, hiszen reális határidő nélkül nehéz bevezetni egy olyan egységes fizetési rendszert, amely nélkül Európában ezek a szolgáltatások igen drágák. Nagyon fontos, hogy ez minél hamarabb olyan. Szoftver, képzés és PR költségek járnak ezzel, ezért valami reális határidőt kell megállapítanunk, amely mindenkinek megfelel. Ha túlságosan távoli határidőt állapítunk meg, túlságosan lassan vezetjük be az új rendszert, akkor csak megnehezítjük az emberek életét, túl gyorsan pedig el, ha túl gyorsan tesszük, akkor el lehetetlenítjük eh, az ágazatot. Ugyanaz volt egyébként az euró Eh, zónán belüli országok esetében is, ahol különösebb nehézségek nélkül egyébként az egységes fizetési rendszer egész jól működött. Eh, Sophie Netvet eh, is tett javaslatokat. Szerintem a fontos az, hogy őszintén, nyíltan beszéljünk erről. A kompromisszumos módosító ezt célozza. Az Európai Bizottságot kritizálni lehet, de egy rendeleten keresztül próbálja megoldani ezt a problémát, miközben versenyjogi kérdés merül itt fel. A különböző bírósági eh, ítéletekkel, precedensértékű ítéletekkel, illetve a joghatóság kérdésével kell itt eh, egyszerre megküzdenünk. Visszatérnék akkor az mifekhez. hez Az úgynevezett mifekhez. hez Ezzel kapcsolatban nem hitették többen, hogy ez problémás lehet, de vannak olyan rendszerek, amelyek eltérnek egymástól, és nem is átláthatóak, és ezért előfordulhat, hogy egyes tranzakciók tranzakciókra kivetett díjakból finanszíroznak más tranzakciókat. Ez egyáltalán nem átlátható a fogyasztók, a felhasználók számára. Vessünk egy pillantást azon országokra, amelyek használják ezeket a mifeket, úgynevezett mifeket. Voltak visszaélések ezzel kapcsolatban. Nyugodtan mondhatjuk, hogy teljesen önkényesen alkalmazták ezeket. Ezek a MIFEK a multilaterális váltási, átváltási díjak eh, magán szolgáltatáshoz kötődnek, nem közszolgáltatáshoz. A piacgazdaságba mm, nem szívesen avatkozunk bele, ezzel egyetértek. Azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen költséggel jár ez nem a, a mifektől, a multilaterális átváltási díjaktól akarunk teljes mértékben megszabadulni, nem, hanem azt szeretnénk, hogy valós eh, mértékű díjakat eh, vessenek ki. Hogyha azt mondják, hogy azt állítja valaki, hogy ez a versenyt akadályozza, akkor ezt biztosítani kell, nem lehet ennyiben hagyni, dogmaként kezelni. Az Európai Bizottság szeretne ez ügyben valamit tenni, ezért az előadótól azt kérem, hogy körültekintően járja körbe ezt a kérdést. Annak érdekében, hogy ne okozunk semmiféle kárt a fogyasztóknak. Miért? Azért, mert eh, átlátható költségszabást szeretnénk, de hogyha megfosztunk bizonyos bevételektől bankokat, pénzügyi szervezeteket, akkor már megtalálják a módját annak, hogy más banki költségekkel eh, pótolják ezeket a kiesett bevételeket, esetleg olyan eh, tranzakciókra vetnék ki, amelyeknek semmi köze a kifizetésekhez. A Franciaországban használják a MIFET, de a csekkönyv használta például teljes mértékben ingyenes. Hogyha az átláthatóság hiánya, hiányát felvetjük, akkor itt ebben az esetben például a csekkönyvekre tolhatják át, háríthatják át ezeknek használatára a kiesett díjakat. A szepával kapcsolatban lesz egy átmeneti időszak, amely során az embereknek meg kell változtatniuk a régi bevett szokásaikat, technikai okokból a versenyjogi hatóságok által kezelendő területeket mások próbálnak megadni. Köszönjük, Jean-Paul Udo. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a raportőr asszonynak, hogy ilyen lelkesen végzi a munkáját a mi frakciónk, ahogy Iveri Pada kollega már kifejtette. Két kritériumot fogalmazott meg a jelentéssel kapcsolatban az egyik a fogyasztóvédelem, ez számunkra a vita középpontjában áll, a másik pedig a versenysemlegesség. Ahogyan ezt már Pól is elmondta, nem lehet versenypolitikát csinálni szabályokkal, amelyek újak a piacon és biztos lehet a felől jelentéskészítő asszony és a tisztelt kolléganő a liberálisok részéről, Szóval mindketten biztosak lehetnek, hogy az én frakcióm nem akarja a dolgokat feltartóztatni. Ezt már mindenki elmondta többször. És bizonyíték erre, hogy akkor, amikor Gozesz kollega utolsó pillanatban még egy módosítóval állt elő a külföldi átutalásokkal kapcsolatosan, akkor ez egy olyan ügy volt, amit mi is, mi is felvetettünk otthon az én választókörzetemben, és aztán mi is támogattuk ezt. Szóval nem akarjuk mi ezt a folyamatot feltartóztatni. De kérem, hogy ne becsüljük alá a politikai potenciált ami ebben a SEPA átállásban rejlik. És a fogyasztók ugye ezt közvetlenül érezni fogják. És hát Dél-Európában sokan vannak az utcákon, mert hogy a jelenlegi helyzettel képtelenek azonosulni ezzel az eurozónával. Na most, ha tovább irritáljuk őket, és ez az irritáció majd a nagy piacokra is kiterjed a kontinens közepén, ahol a fogyasztó már nem érti, hogy most miért kell bizonyos technikákat alkalmazni, vagy miért van szükség bizonyos átállásokra, ezt Ferber kollega elmondta, Gigult kollega elmondta, hát akkor egy ilyen hatalmas pusztító erdőtűz alakul ki, egy ilyen kérdéssel kapcsolatban. Tehát valóban csatlakozom ahhoz, hogy a, a fogyasztónak a végén ne legyen az az érzése, hogy egyszerűen nem igazodik el, hogy minden bonyolultabb lett. Ez nem fordulhat elő, és nem lehetnek további fölösleges költségek az új rendszerre való átállással kapcsolatban. Sokak számára és Gigold azt mondta, ugye, hogy miért eh, szűnnének meg az eddigi előnyök, amelyekkel rendelkezünk a nemzeti piacokon? Számos ilyen előny van. Miért nem lehet úgy alakítani a szabályozást, hogy Európában csak előnyök szülessenek, de ne legyen negatív vonzata mindennek. Úgyhogy a 173-as módosítóra hívom fel még a raportőr asszony figyelmét, ez fontos a fogyasztóvédelem szempontjából. Gondolja el, ezt elfogadjuk. Aztán azt fogjuk szabályozni, hogy hogyan lehet ezeket a megbízásokat átvezetni európai szintre, hogy ugye automatikus legyen a beszedés. Akkor 27 szabályozás van erre de hát a tagállamok nem fogják a, a felelősséget vállalni mindezért, és akkor az emberek azt fogják mondani, hogy ezt az egész káoszt az Európai Parlament okozta hogy most már csak egy szabályozás van 27 helyett. És hát ez javaslat az önök frakciójának, meg a liberálisoknak is, hogy nem ezzel az európai jogszabályjal 26-27 szabályozást teszünk fölöslegessé, de hogyha ezt fogyasztóbarát módon tesszük, akkor ezzel az emberek egyet fognak érteni, és élvezhetik az előnyeit a rendszernek. Ez lenne a mi, mi elvárásunk, és hát bizony még dolgozni kell, hogy az eredmény megfelelő legyen. Köszönjük, Udo. Most pedig Sophie Netveldnek azon meg csak röviden a szót, és aztán az Európai Bizottság képviselője zárja le a vitát. Parancsolj, Sophie. Rövid megjegyzésem lenne a vita szellemével kapcsolatban. Bulman úrt érdeklődő hallgattam, utalt a fiatalokra arra, hogy Európa utcáira vonulnak a fiatalok, változást, előrelépést, javulást várnak tőlünk. Nem azt, hogy visszamenjünk az időben, a régi szép időkhöz, nem ők nem a régi szép időkhöz akarnak visszatérni, nem nosztalgiáznak, a világ folyamatosan változik, fejlődik, tetszik vagy sem, ezért ez alkalmazkodnunk kell, reformot kell végrehajtanunk. Mindenkinek előnyére válik ez majd? Nem, de el kell magyarázni az embereknek, hogy néha változnia kell a dolgoknak, ezt hozzá kell szokniuk, hiszen hogyha Európa nem hajlandó és nem képes átalakulni, megváltozni, pedig hát ez csak egy apró kis szakmai technikai kérdés, de szimptomatikus az Európai Unióban uralkodó közhangulatra vonatkozóan. Egyszerűen nem tudjuk Európában elfogadni a változást, és hogyha nem tudunk át, megújulni, akkor Európából egy szabatéri múzeum lesz, ez megengedhetetlen. A képviselők mikrofon nélkül folytatják magánmegbeszélésüket. Elnézést az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon, kérem röviden. Well, uh, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Hogyha arra kér, hogy röviden szóljak, akkor egész egyszerűen csak annyit mondok, hogy a hallott vita, a hallott érvek uh, alapján én egy jó kompromisszumos uh, kompromisszumot válok. Aszaja asszony jelentés tervezete e, alapján. A múlt héten Koreperben sikerült e, kompromisszumot kialakítani. Az Európai Bizottság e, hajlandó együttműködni a lehető legrugalmasabb módon a trialógus során. Nem szeretnék most a konkrétumokra akkor részletesen kitérni. A mi álláspontunk a határidővel kapcsolatban elég egyértelmű ambiciózusak vagyunk, talán lehet két határidőt is érdemes megállapítani. Vannak, akik már igen komoly beruházásokat eszközöltek a szepára való átállás érdekében, ugyanakkor persze meg lenne az előnye annak is, hogyha egy egységes határidőt szabnánk az átállásra, mit is mondhatnék? Talán a MIFEK-kel kapcsolatban, a multilaterális eh, átváltási díjakkal kapcsolatban a kollégám majd szól nagy pár szót, ehm, hogy miért nem hatékonyak és miért nem jók ezek a, a fogyasztók számára. A fogyasztói jogok, fogyasztóvédelem kérdése alapvetően megoldott az EVC eh, szabálykönyvnél az Európai Bizottságnál egy eh, javaslatán egyet tovább lépünk, hiszen a fogyasztók jogai a beszedésekkel kapcsolatban a Szanexben szerepelnek. Minden esetre összeegyeztethetőnek kell lenni ezeknek a szabályoknak a e, fizetési szolgáltatásokra vonatkozó irányelben foglaltakkal kollégámnak adom át a szót. Ó, köszönöm elnök úr, csak nagyon röviden az átváltási díjakkal kapcsolatban, úgynevezett mifekkel kapcsolatban. Megpróbálom elmagyarázni, hogy mi is, a célunk. A célunk az, hogy jogbiztonságot garantáljunk a banki ágazatban, azzal kapcsolatban, hogy üzleti modelljüket hogyan alakítsák át, ahogy azt évek óta követeljük az ágazattól. Ezért úgy véljük, hogy a tranzakciós tranzakciónként kiszabott MIFEK az Európai Bizottság eh, versenyjogi szabályaival nem összeegyeztethetőek, ezért a, ha javaslatunk eh, nem összeegyeztethető a versenyjoggal, akkor a jogbiztonság eh, nem garantálható, ezért az egyetlen megoldás az, hogyha a különböző tagállamokban egyes versenyjogi eljárásokat kezdeményeznénk, ami mm, az határon átnyúló tranzakciókra az egységes szabályokat egyáltalán nem biztosítanám. Ennyit szeretem volna mondani. Végül nagyon röviden az átmeneti időszakkal kapcsolatban a tanács és a parlament egyes módosítói igen hosszú átállási időszakot javasoltak, sokkal hosszabbat, mint a bizottság javaslata eh, tartalmazott, mi 2012-re számítunk, ugye? A tanács egyik módosító javaslata az volt, hogy a nemzeti, tehát a belföldi és a határon átnyúló beszedések között tegyünk egyértelmű különbséget, hogyha a nemzetközi beszedésekre alkalmazzuk a mifeket, akkor ezzel a fizetési szolgáltatások egységes piacának kialakulását megakadályozzuk azon 21 tagállam számára, ahol nem használnak mifeket. Ezért lehet, hogy hosszabb eh, átállási időszakra van szükség a belföldi mifekre, de a határon átnyúló, az nemzetközi tranzakciókkal kapcsolatban nagyon nem szeretnénk ilyesmit hisz az elmondott okokból. Köszönjük, az előadónak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Thank you, Mr. Chair. We are late for the... Köszönöm, elnök úr, a szót. Nagyon rövid leszek. Nem akarok mindenkinek egyenként válaszolni megjegyzéseire. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a tanács már megállapodott ebben, biztos vagyok benne, hogy nekünk is sikerülni fog. És külön hálás vagyok Svennek és Sofinak, akik mindannyiunkat emlékeztetni kívántak arra, hogy közös itt a célunk, hogy jól működő kifizetési rendszert szeretnénk, amely aztán egységes piacot teremt ezen a téren is. Ez a közös célunk. És most beindultunk ebbe az irányba, úgyhogy ez a lényeg. Nem szabad elfeledkeznünk róla, úgyhogy gyakorlatilag nem más a feladatunk, mint az, hogy mindenki feladjon valamit abból, amit szeretne, hogy a közös célt elérjük. Nagyon remélem, hogy ennek szellemében fogunk tudni majd tárgyalásokat folytatni a jövő héten, és biztos vagyok benne, hogy sikerül majd kompromisszumos szöveget megfogalmaznunk. Köszönöm szépen! Thank you very much, sir. Köszönöm szépen, Zari! Szavazni ebben a bizottságban június 27-én fogunk, hogy a plenárison szeptember 11-én szavazhassunk. Köszönöm szépen még egyszer. Most a következő napi rendi pontunk következik, de az elnök úr kikapcsolta a mikrofonját. Pervans. Köszönöm elnök úr a szót. A jelentés tervezett első alkalommal való megtárgyalására kerül sor, ezt megkapták a kollégák is. Kaptunk már véleménytervezeteket a Kobutól és a Foglalkoztatásügyi Bizottságtól is. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak lesznek ezek a munkák szempontjából. Mielőtt még rátérnék a javaslat részleteire, két előzetes megjegyzéssel kezdeném, mégpedig általánosságban. Az első Az első et cela a son importance. Magának a jelentésnek a címére utal, és ez elég fontos is, hiszen a cím már maga múlt utal arra, hogy a közösségpolitika koordinációjának európai fél évéről van szó. Ahogy ezt a bizottsági elnökök értekezletén is már többször említettük, ez a fél év, ez nem csak arról szól, hogy koordináljuk az, a gazdaságpolitikákat, mert a nemzeti reformterveken keresztül maga az EU 2020-as stratégiája valósul meg úgy, hogy szerintem egy kis közös munkára van szükség, hogy kreativitásról tegyünk tanúbizonyságot annak érdekében, hogy jól meghatározzuk azt, hogy miről is szól ez a fél év. Ugyanis ezen jelentés segítségével az Európai Parlament gyakorlatilag a többi intézménnyel kezd tárgyalásokat arról, hogy ezt az új eszközt hogyan is használjuk. A közösségi módszer, illetve a nemzeti politikák koordinálása céljából, amelyeket nyilván az európai politikákhoz kell igazítani, ami túllép a gazdaságpolitikák koordinálásán. A második általános megjegyzésem, ezen munka, illetve a máshol folyó munka között áll fenn, amit mi a gazdasági vezetés csomagjaként emlegetünk általában a mi zsargonunkban. Nyilván vannak javaslatok erre vonatkozóan is a jelentésben, tekintettel a tárgyalások alakulására ezen témában, erről a csomagról. Még akkor is, hogyha ez a csomag nyilván alapvetően rányomja bélyegét a gazdaságpolitikai stratégiákra, amelyeket javasolunk, Itt viszont a jelentésben a megközelítés legalábbis első ránézésre inkább eljárási kérdésekkel foglalkozik, ami egyes érintettek jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak. Nos, most pedig rátérnék a részletekre. Eléggé rövid a javaslat pillanatnyilag, gondolom mindenki el tudta olvasni. A parlament számára azonban rendkívül fontos időpillanatban születik mindez, mert végül is nem csak azt kérdezzük a bizottságtól, hogy igazán vegye már figyelembe, hogy létezik az Európai Parlament, és legalább ezen fél év során tegye ezt, hanem nekünk magunknak is definiálnunk kell, hogy gyakorlatilag milyen hatás körrel rendelkezünk ezen folyamatok során, melyeket akarjuk ebből kamatoztatni. Gyakorlatilag kicsit sajátos ez a folyamat, ugyanis Egyrészt több folyamat, több eljárás kezd kikristályosodni a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, aztán a, a 2020-as stratégia, a stabilitási paktum, a különböző gazdasági kísérleti projektek, eszközök vonatkozásában, amik előttünk vannak. Tehát kezdek el ezek itt mind kikristályosodni, és a parlamentnek tudnia kell azt, hogy hol, mit, milyen mértékben tehet. Mivel a gazdaság és monetáris unióról van szó, olyan területre értünk, ahol nagyon sok a kompetenciánk, illetve van nagyon sok kompetencia, amely a tagállamoknál található. Mi azonban európai szinten koordinálunk, és amikor erre kerül sor, hát nem mindig jól mennek a dolgok. Na most, ami az EU, Európai Parlament hatásköreit illeti, a tapasztalatok alapján Létrehoztunk a nagy gazdaságpolitikai orientációk alapján a jogalkotás terén, illetve a foglalkoztatásügyi vezérvonal mentén, ami a szociális kérdéseket illeti. Nem szabad elfelelkeznünk erről az ákiról persze, egyrészt, másrészt pedig meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik a tagállamok szintjén és mindenképpen figyelembe kell ezt vennünk, akkor, hogyha a fél év során előre akarunk lépni. Nos, ami a szerződésekkel által fedett területeket illeti, és amelyek gyakorlatilag hivatalos hatásköröket jelentenek. Itt két fontos dimenzióról van szó, egyrészt a gazdaságpolitikák koordinálása, másrészt pedig a, fel, a, kö, a költségvetési felügyelet területén, ami a politikák koordinációját illeti. A parlament a nagy gazdaságpolitikai orientációk eszközével rendelkezik, a stratégiák terén már nagyon sokat veszít erejéből. Ezért a parlamentnek meg kell találnia ennek a megfelelőjét azokból az eszközökből, amelyek előttünk vannak. Tekintettel arra, hogy ma de ezt ugye majd a bizottsággal és a tanácsal kell megvitatnunk, hogy egyértelműen lássuk azt, hogy mi a helyzet az eljárások során, mert a demokrációk során nem lehet pillanatonként váltani. Egy adott időpillanatban el kell mondani, hogy na, hogyan tovább legyenek azok szankciók, vagy pedig figyelmeztető mechanizmusok, vagy demokratikus folyamatok. Nos, ezen mechanizmusok során egyértelmű, hogy ma, de lehet, hogy ez majd megváltozik, nyilván ezt majd a bizottsággal kell megtárgyalnunk, az alapvető dokumentum nem más, mint a növekedés éves megvizsgálása. És ennek alapján javaslom azt, hogy eléggé nagy elvárásokat fogalmazzon meg egyrészt azért is a parlament, hogy a bizottság ezt tiszteletbe tartsa, és a parlament fokozatosan megtalálja azokat a hatásköröket, vagy befolyásokat, amelyekkel rendelkezhet a régi útmutatások során. Ez rendkívül fontos. Ami a másik dimenziót illeti, ez pedig szorosabban kapcsolódik a tagállamokhoz. Két dolgot szeretnék felvetni most ezen időpillanatban. Az első a következő. Ami ugye a tagállamok hatáskörébe tartozik, oda nem avatkozhatunk be. Pillanatnyilag megtudtuk azt, hogy lehetnek nagyon fontos hatásai ezeknek. Nos, pontosan ezért szükség van a gazdasági dialógus bevezetésére, amely nyilván tiszteletbe tartja a tagállamok függetlenségét, ami a költségvetési kérdéseket érti, de csak erre a területre vonatkozik ugyanakkor. Tehát van lehetőségünk vitát folytatni, ha szükség van erre, ha mondjuk az európai stabilitási mechanizmust kell mobilizálni, vagy bármilyen más időpillanatban, tehát konkrét vitát kell lefolytatni egy konkrét témában egy adott tagállammal. Mint ahogy például a Válságkezelő Bizottság tette ezt Görögország témájában. De ami a kollektív fellépést illeti. Vigyázzunk, hogy milyen terminológiát használunk. Ami a gazdasági dialógust illeti, és amiből arra következtethetnénk, hogy ez valami monetáris dialógus, csak a teljes mechanizmusra utalhat. Mert ha nem ezt tesszük, akkor gyakorlatilag egy bizonyos hatáskörről lemondunk, amelyekkel már rendelkeztünk az elmúlt időszakban. Ami a gazdasági dialógust illeti, azon dialógusra vonatkozik, amit konkrétan a tagállamokkal szeretnénk lefolytatni, olyan tagállamokkal, amelyek egy adott nehézséggel küzdenek, egy nagy, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Remélem, hogy tisztázhatók ezek a kérdések közöttünk. Most, ami a hatásköröket illeti tagállami szinten, egy gondolatot engedjenek meg a gazdasági dialógus szempontjából. Van egy másik fontos aspektus. A tagállamok hogyan készítik költségvetésüket, és mindez hogyan lehet koordinációs eszköz, még pedig hatékony. Nagyon megdöbbentett, amit Jean-Claude Juncker mondott, most már 11 évennek, a stabilitási paktumot 2005-ben vizsgáltuk felül, Joachim Almóniában abban az időben mondta, hogy harmonizálni kell az időpontokat azzal kapcsolatban, hogy a költségvetések hogyan alakulnak ki az egyes tagállamokban. Ma, amikor megerősítjük ezt a stabilitási paktumot, az egyetlen dolog, ami benne van, az Euró Plus és más eszközök terén a paktumban, amelyekről tárgyalások folynak, az vagy az, hogy a tagállamok alkotmányában benne legyen az, hogy ne legyen deficit ennek a tiltása. Pedig vannak más aspektusok is, amik legalább olyan fontosak. Most pont említettem néhány ilyet, például a határidő kérdése, aztán a nemzeti szinten ö, születő döntések, a, a dokumentumok terén, amit át kell adni, a nemzeti ö, vagy a ö, stabilitási konvergencia terén és a szociális kérdések. Aztán, ami nagyon fontos, a költségvetések összehasonlíthatósága. Ez nagyon régi követelés, de valakinek most már el kell kezdeni a munkát ezen a területen. Mert ha nem, akkor nem lehet 2020-as stratégiánk, egyébként csak teljesen ilyen elméleti síkon mozgunk, hát fogjuk már fel. A 2020-as stratégia, ahol senki nem tud konkrétumokról beszélni, hogy mi a helyzet az EU költségvetésben, a nemzeti költségvetésekben, hát milyen szankciókat alkalmazunk? Olyan kritériumok alapján, amelyeket teljesen függetlenül határozunk meg ezen stratégiától, ez egyáltalán nem értelmes dolog. Végezetül pedig elnök asszony egy utolsó gondolat. Nem akarok itt a határidőket illetően részletekbe bocsátkozni, mert benne van mindenkinek az elképzelése erről. Csak annyival egészíteném ki még ezt a bevezetőt, hogy két megjegyzést tennék. Az első, teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a fél évet megerősített dialógussal kell kiegészítenünk, azon területen, amely e, e, a nemzeti parlamentekkel folytatott dialógust illeti, és ezt két lépészben javasolnám a tavaszi tanácsülés előtt, legyen egy hét, ahol parlamenti hetet szervezünk, mert ugye tudjuk, hogy a két fél nap nem lesz elegendő ahhoz, hogy részletesen belemenjünk a tárgyalásokba, és kétségtelen, hogy valamivel sokkal foghatóbb dolgot kell itt ebből kialakítanunk. Aztán a második fél év során, tehát az Európai Tanács, illetve azon időpillanat között, ahol a bizottság elkészíti ajánlásait országonként, amit esetleg nevezhetnénk költségvetési konferenciának, ami aztán a bizottsági elnökök szintjén, vagy pedig a büró szintjén megint csak egy újabb találkozóra nyújtana lehetőséget. Nos, ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani az első megjegyzéskörben, és a második pedig az, hogy nyilván mindezek segítségével megerősíthetjük tapasztalatainkat ezen a területen, és megfelelő eszközöket ad majd a kezünkbe, hogy egyrészt felülvizsgáljuk hogy mi a helyzet makrogazdasági szinten, hogy legalábbis az év végén, amikor majd a bizottság elkészíti az éves növekedési ö, anyagát a következő évre, és mi is láthassuk, hogy mi a helyzet a feladatokkal, ö, ö, ahogyan a tagállamok az európai félévet szervezték. Nos, elnök asszony, a javaslatokkal kapcsolatban ennyit szerettem volna konkrétan elmondani. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák elolvasták, és ennek szellemében szeretnék tárgyalni erről a témáról. Csak egy utolsó gondolat, mely eszközzel szeretnénk rendelkezni a tárgyalások során. Említettem, hogy gyakorlatilag a fél év kihívása túllép a gazdasági irányítási csomagon. Ami minket illet, a csomag lezárása gyakorlatilag nem jelentheti azt, hogy lezártuk ezt a témát. A kihívás nem más, mint az, hogy hogyan tovább. Intézményközi megállapodást szeretnénk-e? Ez az egyik lehetőség, vagy tovább akarunk elépni, és rendeletet megfogalmazni ezen a területen, ami demokratikus megoldás lenne, és a lehetőleg teljesebb megoldás. De pillanatilag most azt javasolnám, hogy hagyjuk nyitva a lehetőségeket mindkét irányba. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, thank you, thank you. Köszönjük Permonsnak. Sajnálom, hogy nem tudtam végig itt lenni más dolgom, más elfoglaltságom miatt. Nyilván önök is tudják, kollégák, hogy párhuzamosan más dolgok is történnek a parlamentben az ülésünkkel párhuzamosan. Tekintek az árnyék előadókra, látom Filip szót kért. Parancsolj Filip! Köszönöm, elnök asszony. Először is Pervans, nagyon köszönöm ezt a jelentést. Ez kiváló alapja a munkánknak. Nyilván majd ö, bővíteni fogjuk. És most angolul folytatom. Was. Három fő pontra hagy térjek ki. Az első az, hogy az európai szemeszter az unió másodlagos jogának részévé váljon. Viszonylag új képviselőként nyilván az intézményünknek minél több szélesebb hatásköröket szeretnék. Nem csak ezért, hanem azért is, mert gomba mód szaporodnak azok a kezdeményezések és intézmények, amelyeket az EU keretén kívül állítanak fel. Említenném itt például az európai stabilitási mechanizmust, és másokat is. Annak vagyunk szemtanúi, hogy újra nacionalizálják a szakpolitikák egy jelentős részét, legalábbis megpróbálják, ami szerintem nem egészséges. Azért nem egészséges, mert ez a demokrácia számára óriási veszteség. Én szeretném, persze, hogy megfelelően működjön a demokrácia tagállami szinten, azonban ez a kormányközi eljárás azt jelenti, hogy a nemzeti kormányokat eh, hatáskörüktől megfosztják, mert általában nem vitatják meg a kormányzati álláspontot, vagy csak utólag vitatják meg a nemzeti parlamenten belül. Miért, ez, miért olyan fontos ez? Azért, mert elveszítjük a polgárokat. A nettó befizető országok közvéleménye nehezen tűri, hogy mások helyett nekik kell fizetniük a számlát. A nehéz helyzetben lévő országok viszont nem szívesen nyerik le a keserű orvosságot. Az egyik módja annak, hogy újra megnyerjük Európa számára a polgárokat, az az, hogyha demokratikus folyamatokat biztosítunk, hogyha a nemzeti vagy szupranacionális szinten demokratikusan választott képviselők része lesznek a folyamatokban. Számomra ez a központi kérdés, tehát nem az egyik a parlament és a tanács közötti hatalmi harcról van szó, nem. Fontos, hogy legyen egy demokratikus összetevő ezen folyamatokban. A második megjegyzésem, egy olyan szót használnék most, amelyet ritkán használok. Federalista vagyok, és ezért úgy vélem, hogy nincs más megoldás, mint hogy a politikai integráció felé komolyan előrelépjünk. Ebben a parlamentben is sokan szeretnének eh, a tagállami szintre számos dolgot visszacsatornázni. Nos, ők hazudnak, en, ez nem a jövő útja. Ugyanakkor egy federális Európa elképzelhetetlen a demokratikus elszámoltathatóság mechanizmusai nélkül. Szeretnék a szemeszter első lépésére utalni, az éves növekedési felmérés, Annual Growth Survey. Egyetértek ezügyben pervanssal, az Európai Bizottság szakpolitikai iránymutatásait ezen a ponton adja ki, és itt azt látjuk, annak vagyunk szemtanúi, hogy nem az Európai Bizottság, hanem annak egy főigazgatósága, az ECFIN, főigazgatóság olyan területekre téved, amely egyáltalán nem az ő hatásköréhez tartozik. A foglalkoztatás politikához semmi közük, a nyugdíjakhoz semmi közük. Persze lehetnek ezzel kapcsolatban elképzeléseik, de ameddig, vagy az oktatás nagyon jó, hogy mondja ezt kollega, egész addig, amíg nem federalizáljuk a társadalombiztosítási rendszereket, az Európai Bizottságnak nem szabad diktálni a tagállamoknak, hogy mit tegyenek ez ügyben. Ugyanakkor az Európai Bizottság úgy érzi egyre inkább, hogy ehhez joga van, erre felhatalmazása van, mindenféle demokratikus elszámoltathatóság nélkül. Senki sem felügyeli az Európai Bizottságot, amikor azt mondja az én hazámnak, hogy az aut- a bérek automatikus indexálását eh, meg kell szüntetni. Senki sem koppint a fejükre, az Európai Bizottságnak senki sem koppint a fejre, és nem mondja azt, hogy ebből már elég urak, ennek véget kell vetni. Teljes, szinte szabad kezet kap az Európai Bizottság. A diktatúrában ez rendben van, de hát Európában azért nem ehhez szoktunk hozzá. Azt hiszem, hogy ez igen komoly kérdés. Megint csak nem azt mondom, hogy teljes mértékben tagállami szinten maradjanak ezek a szakpolitikák, de egész addig, ameddig ez így van, addig fontos, hogy az Európai Bizottság tartsa magát a hatásköréhez. Az ECFIN-hez fordulok. Eh, fiúk, rendesen túllőttetek most a célon. Eh, a, az EKB-val Eh, akivel tegnap találkoztunk, igen, szint duót alkottok, vagy duettet, egyik költök sem e- elszámoltatható demokratikusan, és közben pedig a tagállami kormányzatoknak diktátumokat adtok, diktáljátok a politikát. Egy federális Európában ez rendben is lenne, de akkor el, el kellene számolni e parlament eh, felé. Tehát csak egy federális kontextusban tudom ezt elképzelni. Végezetül a gazdasági kormányzás és az európai szemeszter megfelelőnek megvan a célja, ez pedig az Európa 2020 stratégia, nem más. A, az Európa 2020 stratégiát szeretnénk minél inkább kötelező érvényűvé tenni. A soft politikák, a, a, a, a puha politikák ebben az esetben nem elfogadhatóak én nem azt mondom, hogy e két esetben legyünk puhábbak, de hát akkor az Európa 2020-as stratégia legyen olyan, ugyanolyan szigorral végrehajtva, mint más szakpolitikák a stabilitási konvergencia program, illetve a nemzeti reformprogramok egyaránt szigorúan végrehajtandóak. Egyébként egyiknek sem tetszik a neve az európai szemeszterről szóló vitában ezt érdemes felvetni. Végezetül, most már tényleg befejezem, elnök asszony, én demokrata vagyok újra és újra elmondom, hogy a tagállamokban és itt is vannak demokratikus többségek, és azt el kell ismernünk, hogy hogyan fogalmazzak. A zöldek kisebbségben vannak. Tehát a politikai többség akaratát tükrözik a döntések. Ez rendben is van. De kérem, a többségben lévőket ne felejtsék el, eh, ne lőjenek túl a célon, mert egy nap, egy szép napon Európában majd más lesz a többség. Nemzeti képviselőként, tagállami képviselőként, vagy európai képviselőként önök nagyon könnyen kisebbségben találhatják magukat, és akkor majd fordul a kocka. Szerintem próbáljunk megtalálni, megtalálni egy, egy egészséges egyensúlyt. Um, Köszönöm, az árnyék előadók újra közöttünk vannak. Jean-Paul, Sylvie és Kay következnek, aki Viki beszél egyébként, majd Suntis úr, majd Udo. Ha valaki még kér szót, akkor eh, most jelezzen Jean-Paul az első. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Nyilván szokás szerint, de tényleg komolyan szeretnék köszönetet mondani az jelentés készítőnek javaslataiért, néha felteszem magamnak a kérdést, hogy miért nem vagyok baloldali, és azt mondom, hogy azért, mert nem tudok álmodni. Úgy gondolom, hogy a mai napi vita egy kicsit szürreális, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy milyen nehézségekkel kell küzdenünk annak érdekében, hogy a gazdasági irányítási csomagot a végére vigyük. Folynak a tárgyalások, tudom, hogy ma volt tagállami ülés reggel 6 órától, ma délután megint három oldalú egyeztetésekre kerül sor. És hát a kérdés az, hogy mikor lesz vége ennek a tárgyalássornak. Nos, ami az európai fél évet illeti, nagyon érdekes téma, és persze az a feltétele, hogy először a gazdaság irányításról megállapodjunk. Hát nyilván mindennel mindennel összefügg, a gazdasági csomag kérdésében is ugyanez az igazság. A valódi kérdés azonban az, hogy tényleg konkrétan mit teszünk. Eddig ugye rengeteget beszéltünk már például a Lisszaboni stratégiáról, tíz évvel később gyakorlatilag semmit nem értünk el. Talán a módszertan terén követünk el hibát és gyakorlatilag a kormányok kompetenciába tartozó kérdésekkel foglalkoztunk eddig. Most új koncepciót találtunk, a 2020-as stratégiát. Nos, kíváncsi vagyok, hogy mire hallgatnak majd az állampolgárok, mert ők konkrétumokat akarnak, mégpedig megoldásokat és azonnali megoldásokat a felmerülő problémákra. Nyilván legyen az középtávú, hosszú távú megoldás a jövőt illetően. Ma nem az a kérdés, ö, június 15-én, hogy mik az új hatáskörök, amelyeket gyakorolhatna a parlament. Őszintén meg kell mondanunk, hiszen minden nap mondják nekünk, hogy a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően az Európai Parlamentnek sokkal nagyobb a hatásköre, mint korábban volt. Én megállapítom, hogy a Lisszaboni szerződés előtt gazdasági és pénzügyi kérdésekben együtt döntés volt, és az aprócska tapasztalataim azonban azt mutatják, hogy a tanácsal folytatott tárgyalásaink könnyebbek voltak a korábbi mandátum során, mint a jelenlegi ö, segítségével. Úgyhogy gyakorlatilag elég sok jogot tanultam az életemben, és hát tudom, hogy gyakorlatilag nem föltétlenül van koherencia és együttélés a kettő között. Miért nehéz a helyzet ma? Mert mindannyian megállapítjuk, hogy minden egyes állam védi a saját álláspontját, néha kicsit dogmatikusan is, és az előbb lefolytatott vita Szepáról, Indvelt asszony is hangsúlyozta, nagyon jól mutatja, hogy nem vagyunk készek a változásokra. Úgyhogy ezen parlament szerepe Nyilván az, hogy demokratikus ellenőrzése éljen az európai intézmények terén, és működésük terén, és azonnali elvárásokat relatíve reális elvárásokat támaszon a közösségi módszer nem teljes kizárásával, hogy a kormányközi megoldást találják szélsőséges megoldásnak. Hol vannak az eredmények? Ma könnyebb azt mondani, hogy Európa nem tesz semmit, vagy semmi eredményt nem hoz, vagy hogy me- ahhoz képest, hogy megvédjük azokat az álláspontokat, amelyeket az Európai Unió képvisel, gyakorlatilag nagyon sokat teszünk, és ami elszoborít. Vasárnap este az egyik francia televízióban a földművelősügyi miniszter, aki a barátom és nagy Európa, aki szereti a németeket, jól beszél tökéletesen németül, azt mondta az uborkáról, hogy Európának kell fizetni. Hát én meg föltettem a kérdést, hogy ugyan miért? Mert könnyű azt mondani a választóknak, hogy Európának kell fizetni, amikor nem hajlandóak fizetni, hogy gyakorlatilag az európai költségvetést növeljék, mert akkor azt mondják, hogy 2020-ig nem változik a költségvetés. Ki az az őrült polgármester, aki 2020-ig nem változtat a költségvetésén? Én 28 éve az vagyok, és soha nem tettem ilyet. És amikor azt mondják a, a, a, az állampolgároknak, hogy ha valami nem működik, akkor majd Európa fizet. Ma ugye, ha 10 négyzetkilométeren valami probléma jelentkezik, akkor egész Európa lebénul, és aztán ugye egyrészt azt mondjuk, hogy Európa fizessen, de másrészt azt mondjuk, hogy Európának nincs ehhez köze. Hát ez egy kicsit leegyszerűsíti a kérdéseket, és rámutat arra, hogy realistának és erőteljes céloknak kell megfogalmazódniuk bennünk, és azt hiszem, hogy Beresz asszony munkája kiváló, mint mindig, de ebben a jelentésben, amely saját kezdeményezésű jelentés, eh, és amit, eh, amiben szeretünk volna eh, reális eljárások alapjait letenni a tanácsal és a bizottsággal az európai fél év vonatkozásában pragmatikusnak kell lennie. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ambíciómentesnek. Köszönöm. Thank you, Jean-Paul. Sylvie. Köszönjük. Köszönöm, Jean-Paul Szilvi. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni a jelentés készítőtől. Nagyon sok tárgyaláson veszünk részt a ö, ö, vezetésről, úgyhogy nem voltam itt az elején. De gyorsan elmondom, mit szeretnék. Nagyon köszönöm a javaslatot, ez pontosan abban az irányba mutat, amit el szeretnénk kérni a csomag vonatkozásában. Két dolgot szeretnék elmondani. Az első, a legfontosabb, hogy levonjuk a következtetéseket a válságból, az egyik pedig az, hogy nem volt elég reform. Én nem szeretem a strukturális reform szót, mert ez mindig ilyen ideológiai jellegű, de tényleg szükség van arra, hogy sokkal messzebb menjünk a makrogazdasági téren. Tehát minden, ami abba az irányba mutat, hogy megerősítsük a 2020-as stratégiát, a közös erőfeszítések, és azt szeretném Filipnek mondani, hogy a bizottságnak tényleg tiszteletbe kell tartania a tagállami kompetenciákat, de ha abból indulunk ki, hogy mindenki teljesen szuverén, és ö, semmit nem kell együtt csinálnunk, a bizottságnak semmi köze hozzá, hát ez egy kicsit zavar engem. A módszerről lehet vitatkozni, de gyakorlatilag ami az erőfeszítéseket illeti, az elképzelés az, hogy többet tegyünk együtt csak a bizottságról van szó, hanem az plusz paktumról is, és ami szerintem nagyon fontos, hogy legitim ez a vita. És Peresz asszony nagyon jól hangsúlyozta ennek fontosságát, és tökéletesen igaza van. Ami viszont hiányzik, és azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy többet kell tennünk együtt, főleg az eurozónában, de még a 27-ek terén is. Nos, ami pedig a nemzeti kompetenciákat illeti, illetve a szociális partnerek jogait. Hát, ha nemzeti parlamentek nélkül tesszük, akkor elég nagy gonddal kell szembenéznünk. Másrészt azonban, hogyha itt akarunk többet tenni, de hát kicsit veszélyes vizekre vezünk. Minden esetre úgy gondolom, hogy a valós nehézség az az, hogy a legitimitást hogyan lehet megfogalmazni több szinten. Pervans Berez javaslatot tesz erre, ami már egyébként mások tollából is megszületett, hogy parlamentközi fórumokat szervezzünk, a nemzeti parlamentek bevonásával, jó ötlet ez. De ne legyen nagy zűrzavar belőle. Tehát nagyon fontos, hogy utána sikerüljön tudni azt, hogy mert jó, kompetens emberekkel kell tárgyalnunk ne csak azokkal, akik európai kérdésekkel foglalkoznak, ez nagyon fontos, még hogyha részletkérdésnek is tűnik. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy fontos lenne, bár nem tudom, hogy hova fogunk eljutni a gazdaságirányítési csomagban, de hát tudatába kell lennünk annak, hogy bizonyos dolgokat nem sikerült elérnünk, vagy még részletesebben kellene megvizsgálnunk, folytatnunk kellene, de minden esetre valamilyen egységbe kellene venni azzal, amit ezt a, ez a parlament el szeretné élni. Köszönöm. Köszönjük, Kay. Chair, and... Köszönöm, elnök asszony. Én is. Én szeretnék Ford asszony nevében elnézést kérni, hogy nem tud itt lenni személyesen, hogy ha, már az elnök asszony semmit, nagyon sok dolog folyik párhuzamosan, és Ford asszony alig lát ki a többi elfoglaltság a tárgyalása közül. A gazdasági kormányzási csomag azonban roppant fontos, remélhetőleg még ma lezáródhat egyébként ez a folyamat, ha jól értesültem. Roppant röviden számolok most be Viki nevében, de biztos vagyok benne, hogy ő majd még egyeztet az előadóval. A, tehát a következőket kell elmondanom nevében. Egyetért eh, Beresz asszonya azzal kapcsolatban, hogy a gazdaságpolitikai és foglalkoztatási iránymutatások eh, eh, teljesen külön kezdeményezésként kell ezeket kezelni, mint a szemesztert de érmes mégis őket együtt kezelni. Egyetért az előadóval, hogy az éves növekedési felmérésnek technikai jellegűnek kell lenni, a gazdasági adatokon kell alapulnia és megfelelő elemzésen, és reméli, hogy nem lesz, nem, nem lesz ebből politikai eszköz. Ahogy Jean-Paul Gozesz és is felvetette, a gazdasági kormányzási csomaggal valós átfedés van, a javaslatát, tehát Vicky Fordnak az, hogy talán érdemes azzal foglalkozni, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, mielőtt tovább megyünk, hiszen a gazdasági kormányzati csomaggal ez szorosan összefügg. És talán egy megfigyelési időszak hasznos lenne, hogy hagyjuk a dolgokat kicsit lenyugodni a kerékvágás, a rendes kerékvágásba belejönni envisaged in the economic governance package as it stands. However, Ugyanakkor természetesen az előadóval szívesen együttműködünk e témában, mert a szorosabb koordináció előfeltétele annak, hogy tovább lépjünk ez ügyben. Köszönjük, Nikolas Csuntis következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos ez a vita. Volt már ilyen, és ő így készült el a jelentés szövege. Annak ellenére, hogy ő ezeket a javaslatokat megtette, azt hiszem, hogy ez egy nagyon sikamlós terület, amire itt tévedtünk. A raportőr látja is az ellentmondásokat, és megpróbálja ezeket elsimítani. Ugye a demokrácia és a parlament, és a, a mi parlamentünk, és a nemzeti parlamentünk szerepe. Ez az első összefüggés. Hát egy metaforával élnék, ez talán segít megérteni a dolgot. A görög miniszterelnök beszél a görög elnökkel, és lehet lehetőség van arra, ugye, hogy eh, valószínűleg lesznek előrehozott választások Görögországban, és ennek az egyik oka az, hogy a szocialista parlamenti képviselők, ugye a PASZOK párt képviselői vagy lemondanak, vagy pedig elhagyják a szocialista frakciót, és akkor azról van szó, hogy nem hajlandók megszavazni ezt a megszorítási csomagot a parlamentben, amelyet a trojka állított össze számukra, és nem hajlandók ö, igent mondani erre, tehát tudják, hogy mit kell csinálni, csak nem tudják rávenni magukat arra, hogy megtegyék. Hát most akkor mi a szerepe a nemzeti parlamenteknek, a kormányzó pártoknak, amikor olyan dolgokat kell csinálniuk, támogatniuk, amit hát nem igazán akarnak? Ez egy alapkérdés és ezt, ez központi kérdés a tagállami nemzeti parlamentek számára. A nemzeti költségvetés az meghatározó minden esetben. Az egy olyan eszköz, amely előbbre viheti a, viheti a dolgokat, megteremteti a, a prosperitást, és vezethet növekedéshez és ez egy olyan kérdés, amelyet fel kell tenni a görög parlamentben, csak ez érvényes a többi parlamentre is, és ez megváltoztatja mindazt, hogy hogyan tekintünk a kormányzó pártokra és az ellenzékre a saját nemzeti parlamentünkben. Ugye ezek választás, választással jönnek létre, és aztán újra lesznek választások Na most, ha aztán megint jön egy kormányzópárt, amely nem képes, nem hajlandó nevét adni valamihez, amire szükség lenne, az akkor ugyan úgy kezdődik előről a probléma. Na most ezt a raportőr azt nagyon jól látja, és meg kell nézni, hogy milyen mozgásterük van a nemzeti parlamenteknek. Ez tényleg egy alapvető kérdés. És teljesen világos, hogy nagy szükség van arra, hogy a KKV-k számára ugye mondják, hogy nem szükséges európai szinti koordináció, de az e, a gazdasági koordinációban olyan elvek jelennek meg, mint az európai kormányzás, az európai szemeszter, és az egésznek a logikája az, hogy a válságok az, hogy a stabilitási és növekedési paktum nem működött. Nem nőttünk fel hozzá, úgymond. Úgyhogy itt nem ideológiai vitákat kell folytatni, hanem véget kell vetni ennek. Ezt az utat le kell zárni. És az európai szemeszter az egy komoly felügyelet, komoly ellenőrzést jelent a költségvetések és a költségvetési hiányok felett. Megvan ennek a maga logikája. És persze szükség van költségvetési fegyelemre, nyilvánvaló. De ez csak ö, még markánsabbá teszi az ellentmondásokat, és nem ö, ö, fog segíteni abban, hogy kikeveredjünk a válságból. Mondhatják, ez a két lehetőség, és hát a raportőr megpróbálja kihozni a legtöbbet ebből az egészből. Köszönöm szépen. Pervans a bizottságtól szeretne hallani valamit, vagy pedig magához ragadja a szót. Jaj, de még Udó is ott van. Udó, bocsánat. Először is, még akkor is, hogyha nem hallják pontosan, Jean-Paul Gozes kollega miatt nagy aggodalomban vagyok. Ha hallgat engem, jó. Szóval azért aggódom, mert hát azok, akik nem tudnak álmodni, azok betegek lesznek. Ez nem politikai kérdés, hanem orvosi tény. Úgyhogy azt kívánom neki, hogy tanuljon meg álmodni, mert ha nem tud álmodni, akkor ebbe bele fog betegedni, és akkor néhány politikai allegória lesz érvényes. Na most én a tisztelt kolléganő, én nem tudom, itt van még, igen, érveire térnék ki. Nem, azért két felismerem, szóval van szemüveg nélkül is. A kérdés ugye az, ki, hogy a politikai álláspontját a frakciójában Mm, tisztázni kell. Itt nem lehet további időt igénybe venni, mert ha azt mondjuk, hogy ez a szemeszter csak úgy ö, ö, múljon el, akkor nem fogunk tudni élni a jogainkkal és nagyon fontosak a határidők, fontosak a konzultációk, és hát meg kell magyaráznia önnek, a saját frakciójának, hogy most ez egy olyan parlament, amely fontos az önök számára, akkor ezzel foglalkozni kell, vagy pedig egy új szintre kell emelni a, a jogokat, mert ez egy új intézményi módszer lesz, és hát ez kérdés önhöz is, Sharon, hogy a parlament az intézményi jogait hogyan tudja érvényesíteni egy új helyzetben, úgyhogy nem, ez nem business as usual, úgyhogy világos, hogy a hat részes csomagról folyó vita az ugyanabba az irányba mutat, mint pervans javaslatai, de azt tudni kell, szóval nem szabad, hogy itt ilyen önmagunkat áltassuk. A viták egy része, ez nem titok, meg nem is bántok vele senkit, az ugye az a kérdés, hogy Wortmann Kólasszony jelentéseiből kiderül, mennyire fontos az intézményi megállapodás hogy a parlament megfelelően részt tudjon venni a szemeszterben. Korin azt a véleményt képviseli, most nem értékelem, csak mondom, hogy Korin azt gondolja, hogy elég, hogyha a törvényhozási csomagban, a jogszabálycsomagban biztosítjuk ezt jelenleg. De hát ez csak azokra vonatkozik, ami ebben van, azokra a kérdésekre. Bervans Bereznek igaza van, hogy a szemeszter sokkal többel foglalkozik, mint ami a jogszabálycsomagban van. Ugye az EU 2020-as stratégiára gondoljunk, az iránymutatásokra, az éves növekedési jelentésekre. Szóval itt nem csak arról van szó, hogy hogyan ítéljük meg a tagállamok munkáját és költségvetési politikáját, hanem azt is nézzük, hogy milyen hatása lesz mindennek a belső piacra, európai szinten, és az Európai Parlamentnek ehhez intézményes jogai, jogra van szüksége. Sharon, és ezzel foglalkozni kell, tehát vagy azt követeljük, és hát eddig nem látom, hogy a néppárt és a liberálisok látják, hogy milyen fontos az intézményközi megállapodás ebben a körben, tehát vagy a hatos csomagban csináljuk ezt, az elegáns lenne, de ha ott nem sikerül, akkor bizony Pervans Berez kolléganő jelentésén keresztül kell ezt létrehozni. Ez egy új tárgyalási rendszer. Az Európai Parlament új szerepe az intézmény közi rendszerben. Vagy itt, vagy ott, de ezt el kell fogadni. Ha nem sikerül, akkor az Európai Parlament úgy vonul be a történelembe, amely nem élt a saját jogaival, akkor, amikor egy új gazdasági kormányzási rendszert alakítottunk ki. És hát ezt mondta Lamberts kollega is. Köszönöm szépen, Udo. Ő engem is kérdezett, úgyhogy akkor válaszolok rá. Én nem gondolom azt, hogy lenne saját kezdeményezési jelentésünk erről a kérdésről, hogyha úgy gondolnánk, hogy csak a jogszabályon keresztül kell ezzel foglalkoznunk. Éppen ezért bármi is történik a gazdasági kormányzási csomaggal, amire mindig hivatkozunk, ez a kodecíziós eljárás, ez az együttdöntés, ez nehéz lesz, és a parlamentnek meg kell kapnia mindent, amit igényel, de hát óhatatlanul kompromisszumra lesz szükség, úgyhogy nagyon folyamatos munkát kell foglal, folytatni, és ezt elmondta a jelentés készítője. Ezt korábban is megtettük a kötelező párbeszéd formájában, és továbbra is azon leszünk, hogy ez folytatódjon. Úgyhogy jó helyen van ez az ügy, biztosítandó, hogy a parlament elérje a megfelelő sikert. És folytatni fogjuk ezt hasonló módon. Pervans, most a bizottságot szeretné hallani, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Schulter úr, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hát, mint tudják, a bizottság mindig a Lisszaboni szerződés alapján közelítette meg a kérdést, ugye a nemzeti, a tagállami érintettek mindenek előtt a parlamentek, nemzeti parlamentek, európai parlamentek szerepét is szem előtt tartva, hogyha ö, sikeres stratégiát kívánunk. Egyetértek a legtöbb felvetéssel hallani, ugye, amit mondok? De anyanyelvén is lehetne beszélni, igen tisztelt EU tisztviselő úr. Szívesen megteszem. Tehát a bizottság a törvénycsomagról folytatott tárgyalások során angolul fogom mondani, mert mindig angolul dolgozom ezzel. Tehát ez a hatos csomag, és itt a parlament és a tanács már megállapodott bizonyos kérdésekről, és itt van egyfajta konvergencia az elvárásokat, illetően itt a jelentésben is, hogy ugye a parlament kulcsfontosságú pontokat kíván az európai szemeszterrel kapcsolatban, és az európai szemeszter ez egy pozitív dolog, mindannyian Tudják, hogy voltak technikai kérdések az elején, de azt hiszem, hogy ismerjük a parlament véleményét, és az az, hogy fontos és hasznos ez a jogszabály. Szeretném hangsúlyozni a kritikus megjegyzések alapján Lambert úr mondta, és ez alapkérdés, hogy az európai szemeszter ez egy válasz a válságra, amikor megpróbáljuk levonni a következtetéseket, megtanuljuk a leckét. A legfőbb lecke az az, hogy legyen gazdasági felügyelet. Annak érdekében, hogy működjön a gazdaság, és ennek a felügyeletnek a fő szerepe az, hogy megakadályozza a válságok kialakulását, vagy a volatilitások kialakulását. Az európai szemeszter ezt egy integrált elemzés révén teszi meg, és hogyha megnézzék azt a csomagot, amelyet a bizottság összeállított, abból ki fog derülni, hogy a politikai iránymutatások konkrétak, mérhetők, és éppen ezért reméljük, hogy egy sokkal jobb, átláthatóbb megvalósítás következik majd. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy a bizottság Tudja, hogy ez mind a szerződésen alapul persze, és nem igazán értem, hogy most akkor mire vonatkozik ez a diktátor jelleg, vagy ez a diktátum. Az európai szemeszter ez egy nagyon fontos lépés előre, és azt hiszem, hogy üdvözöljük azokat a javaslatokat, amelyek a jelentésben szerepelnek, de még azért folyik a, a vita a gazdasági kormányzási csomagról. Köszönöm, köszönöm szépen, Pervans. Köszönöm elnök asszony a szót. Köszönet minden kollégának, aki hozzájárult ehhez a vitához. Tudom, hogy ez még csak az első lépés. Röviden válaszolnék mindenkinek, de úgy gondolom, hogy visszatérő témák lesznek. Köszönet Filip Lambernek támogatásáért az európai fél évet illetően, és hogyha meghagyjuk a jelenlegi megfogalmazási formát, akkor tényleg a pénzügyminisztereknek, az ECFIN főigazgatóságnak és a központi banknak adnánk meg minden hatalmat, hogy irányítsák egyrészt a munkahelyteremtést, másrészt a beruházásokat EU vagy tagállami szinten, és nem ezt akarjuk igazán, ami a reformot illeti. Azért felhívnám a figyelmünket arra, hogy ez a modell persze összetett, mozog, nyilván szükség van reformra. A kérdés azonban az, hogy milyen reformot akarunk bevezetni. Gyakorlatilag csak arról van szó, hogy mindenki 67 éves korába kötelezően menjen ö, ö, nyugdíjba, hogy csökkennek a, a ö, jövedelmek, hogy csökkennek a nyugdíjak és a, a ö, fizetések, vagy pedig finanszírozni akarjuk az oktatást, az állandó képzést, a kutatást, a fejlesztést, a beruházásokat, ahol szükség van erre, hogy fenntartató gazdaságot hozhassunk létre. Ez alapvita és nyilván reformra utaló ö, szükségletről van szó. Szeretném elkerülni ö, a nem egyértelmű fogalmazást, ami a strukturális reformokat érti. Már elmondtam itt a bizottságon belül, és újra elmondom. Nézzék meg a tagállamok költségvetését. Mennyi a kiadás az oktatásra szánt összeg a Lisszaboni stratégia ö, során? Ennek kellett volna gyakorlatilag beindítani a versenyképességet az EU tagállamainak fele ez alatt az időszak alatt csökkentette az oktatásra szánt költségvetési sort. Sompogoz ez. Udo Bullman arra kért, hogy álmodjon mindenki. Hát ezt csak támogatni tudom. És kérem nézzék meg az előttünk álló javaslatokat, beleértve azokat is, amelyeket mondjuk az a biztos fogalmazott meg, amely az önök politikai családjából származik, és amely arról szól, amelyről már régóta folyik a tárgyalás közöttünk, hiszen ez olyan témák egyike, amelyről még a konvent idején vitatkoztunk. És gyakorlatilag ma ismét aktuálissá vált. Ha az európai fél évről csak úgy foglalunk állást, hogy gazdasági irányításról formálunk véleményt, hát akkor nem fogjuk befolyásolni a költségvetési felügyeleten túl ezt az egészet. Bevezetőmben nem volt időm rá, de most felhívnám a kollégák figyelmét a tízes bekezdésre elsősorban, ahol gyakorlatilag azt javasolnám, hogy a az európai fél évet hasznos eszközként használjuk fel az európai stratégia, 2020-as stratégia érdekében. Mert ugye vannak állami és magánbefektetések hosszú távon, amelyeket a 2020-as stratégia érdekében kellene eszközölni, illetve hogy valahol megszabaduljunk az egyensúly hiánytól az egész Európai Unióban. Ugyanezen gondolatok szellemében, ez is válaszolva, a gazdasági irányítási csomag vonatkozásában megint csak a gazdaságpolitika koordinációjára utalnék, nem csak erről szól az európai fél év, hiszen a korábbi mandátum során is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Lisszaboni stratégia valami legyen a G33, és aztán utána más lett belőle. És jól felfogtuk, hogy milyen embrionális állapot alakult ki a gazdaságpolitika koordinációja terén, és hát az európai fél év nyilván lehetővé tenni, hogy ezen túllépjünk. Amikor a bizottság a kodifikációról beszél, az EU Európai Parlament szerepét illetően, hát ezzel csak egyet tudok érteni, hiszen rendelkezünk szakértelmel ezen a téren, ez nagyon fontos eszköz. De hát a kodifikáció már létezik, ezen túl kell lépnünk. És definiálnunk kell, és el kell ismernünk a szociális partnerek szerepét, ezt ma még sajnos nem említettük meg, a nemzeti parlamentekét, illetve az Európai Parlamentét is, ha azt akarjuk, hogy a demokrácia és az európai értékek tovább éljenek gazdasági síkon is. Hát elnök asszony, e, ennyiben szerettem volna most válaszolni a felvetett kérdésekre, és végül pedig Fordasszony nevében a kolléganőnek azt szeretném elmondani, hogy a növekedés megvizsgálásának eszköze nem lehet csak technikai jellegű. És nagyon jól látjuk, hogy az első alkalommal ö, is azt tapasztaltuk, amikor erre sor került, hogy azt mondtuk, hogy politikai jellegű eszközről is van itt szó, hiszen radikális orientációkat tapasztalhattunk. Itt a gazdaságpolitikai eszköz ö, vonatkozásában nem csak technikai jellegűeket. Tehát őrizzük meg minden, mindkettőt, és dolgozzuk ki az európai parlamenti álláspontot mindkét dolog vonatkozásában. Végezetül, ami szerintem nagyon fontos, és ezt nem említettük meg, a következő. A bizottság mindig a gazdasági felügyeletről beszél, a multilaterális felügyeletről. Ha csak felügyeletet gyakorolunk, és csak ellenőrzünk, és csak szankciókat ö, ö, alkalmazunk, akkor sose fogunk kilábalni abból a helyzetből, amibe kerültünk. A gazdasági koordináció mindenkinek az elképzelése egy olyan proaktív akarattal kell, hogy párosuljon, aminek az a célja, hogy az állampolgárok szolgálatába álló gazdaságpolitika alapjait fektessük le. Nagyon köszönöm elnök asszony. Tudom, hogy ez még csak az első stádiuma a jelentés vizsgálatának. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. A módosítók benyújtásának határideje június 22-e. Ezeket július 11-én fogjuk tárgyalni, a szavazásra a szakbizottságban pedig szeptember 19-ére várható, ami lehetővé teszi, hogy az AFKO szakbizottság is véleményt nyilvánítson. A célunk, hogy az októberi első plenárison szavazzunk. Ezzel tehát jean Paulnak még mondani valója van? Ami a határidőket illeti, elnök asszony, nem lehetne egy kicsit eltolni a módosító indítványok beadásának határidejét? Mert június 22-e jövő héten van. 27? 27 -e esetleg? Nekem itt 22-e van. Szerintem ez elfogadhatónak tűnik, az előadónkhoz fordulok. be Július 4-e a legkésőbbi dátum a módosítók benyújtására, de akkor nem nagyon marad idő a benyújtások és a tárgyalás között, 4-e és 11-e között, akkor csak egy hetünk van, hogy a benyújtott módosítókat valóban értelmezzük. Filip? Small group, but... Lehet, hogy egy kis frakciótól származónak tűnik, de hát jó lenne még pár hét annak érdekében, hogy legalább még egy hét nagyon jó lenne. Július, július 4-ről beszélünk. Elnézést, az rendben van. Legyen tehát akkor július 4-e? French and English? Franciául és angolul? For the amendments. Legyen franciául és angolul? We won't have translations by the 11th then. Egy hét alatt nem lesz belőle fordítás. Ebben szinte biztos vagyok. Have a discussion. Oh, okay. Uh, that means we could then have the consideration. Ez azt jelenti, hogy augusztus 31-én tárgyalnánk ezeket, és akkor addig bőven el lehetne őket fordítani. És akkor működne, nem is olyan negyedike, nem 14-e legyen, akkor július 14-e a módosítók benyújtásának a határideje, és a nyári szünet után fogjuk ezeket tárgyalni. a gazdasági kormányzással kapcsolatban érdemes ezen elgondolkodni. Pervansnak van ehhez hozzáfűzni valója? Hát, őszintén szólva tapasztalataim alapján augusztus utolsó hete egyáltalán nem egy jó választás, úgyhogy egyáltalán nem támogatom. Bene. Ja, és halte Én eh, kiválónak tartom a javaslatot, ugyanis nincs itt jogszab szabályalkotási tervről, hanem a prioritásokat kell meghatározni először, úgyhogy ezt el kellene pervansnak fogadnia. Elnök asszony, az szokás itt a parlamentben, hogy egyeztetik a határidőt a jelentés készítőivel. Na most nagyon sok terminust érint ez, úgyhogy akkor pervans tegyen erre javaslatot, azt hiszem az lenne a legmegfelelőbb. I, I, I think that I agree. Azt hiszem ezzel én is egyet tudok érteni. Annyit mondhatunk, hogy nem június 22-e lesz, legalább július 4-e, és a rendes eljárás keretében annak állapodunk erről, tehát legalább július 4-ét garantálni tudom. Erre azt hiszem, hogy egyértelműen szükség van hogy figyelembe vegyük azt, ami gazdasági kormányzás ügyben történik, vagy nem történik. Pervans? Elnök asszony, szerintem július 4 ez kellemesebb a tagok számára. A lényeg az, hogy mindenki hozzájárulhasson ehhez a jelentéshez, és aztán együtt dolgozzuk ki, hogy mit akarunk. Egész egyszerűen, ha július 4-e a dátum, akkor megértem, hogy a kollégák nyilván szeretnék mindezt minden nyelven, és nem tudjuk majd valószínűleg a bizottságban megvizsgálni a módosít indítványokat a nyári szünet előtt. Úgyhogy ilyen feltételek között beleértve mindent, talán későbbre is tehetjük. Tekintettel arra, hogy a módosító indítványokat a nyári szünet után fogjuk megvizsgálni. Akkor viszont ne 31-e legyen, augusztus 31-e, mert én nem fogok eljönni, a kollégák nem lesznek itt, és tudom, hogy általában az augusztus 31-i üléseket el szokták halasztani. vous... Tehát, mehetünk tovább július 14-én a határidőt illetően, mert én azt szeretném csak elérni, hogy ne 31 -e, augusztus 31 -e legyen, mert akkor lehetetlenség őket megvizsgálni. Azt hiszem, Szerintem helyes, hogy egy kicsit eltoljuk a módosító indítványok benyújtásának határidejét, erre szükség van, hogyha ehhez kell módosítani vagy igazítani a menetrend többi részét, akkor ám legyen, de figyelmeztetnék mindenkit, hogy augusztus 31-ére már így is négy igen komoly ö, téma került napirendre, ezért ehhez az kellene, hogy mindenki visszajöjjön a nyaralásból eddigre. Akkor a határidő kérdését majd tisztázzuk. Mondom, még egyszer, legalább július 4-ig elhalasztjuk, a többiről pedig majd később aggódjunk. Jön a szavazás, de előbb még az elnök bejelentései. ICSD, uh, the situation... Az ICSD-vel kapcsolatban a tanácsban uh, padhelyzet van, valószínűleg ez nem változik a közeljövőben, ezért Oles mit az előadónk, amelyet az árnyék előadó többsége is támogat, uh, azt javasolja, hogy júliusi plenárison szavazzunk, ami azt jelenti, hogy első olvasatos megállapodásra nem törekszik, hanem a rendes eljárás szerint fogunk eljárni. És így második olvasat előtt megnyílik a lehetőség. A trialógusokról is be kell számolnom, gazdasági kormányzás. Ma van az utolsó trialógus ülés, előrelépés történt jó néhány kérdésben, de vannak olyanok, amelyekre további tárgyalásokra, egyeztetésre van szükség. Hat dossziéról valószínűleg jövő héten fogunk szavazni a júniusi második plenárison. A sortolással kapcsolatos trialóguson múlt héten előrelépés történt, ezen a héten folytatódik a trialógus, bővebb beszámoló később. A monetáris párbeszéd, ez nem trialógus, de ide tartozik a monetáris párbeszéd, előre nem látható események miatt a június 20-ai dátumról elhalasztásra kerül, majd egy másik időpontra. A luxemburgi június 20-ai ECOFIN ülés egész napos lesz a jól ismert körülmények miatt. A monetáris párbeszéd időpontját, mikor megleptettük, ezt még nem tudtuk, hogy mi lesz az új dátum, majd közöljük. Végezetül pár szót hadd szóljak a időzítéssel kapcsolatban E az EKB új elnökével kapcsolatban a júniusi csúcs előtt kell szavaznunk, ezért uh, ezért kell ma szavaznunk a szakbizottságban, annak érdekében, hogy minél hamarabb plenárisra kerülhessen ez a téma, de nem most először uh, úgy találjuk, hogy nem kielégítő az, hogy frakcióülés, zárt ülés és azt követő szavazás ilyes rendben történjen. Ezért arra fogom kérni a titkárságot, hogy ezt a fajta időzítést próbáljuk a jövőben elkerülni. Azért van, teszem ezt a bejelentést, mert ha most változtatnánk, akkor az egyértelmű jelzés lenne a jelöltekhez kapcsolatban. Ha ezt később tesszük meg, akkor mondhatjuk, hogy ennek más oka van. Tisztában vagyok azzal, hogy kétszer is Gunnar Hakmark itta meg ennek a levét. Gunnarra majd jobban odafigyelünk, hogy az ő jelentése is amiképp se kerüljenek egy meghallgatás utánra. Langen és Szilvi is szót kért, pedig én egyik témáról sem akartam ö, ö, vitát nyitni. Lengen úr. Magába tudja folytani, Szilvi? Csak röviden, Sharon. Természetesen értem, hogy Trisé úr jövő héten nem ér rá, de éppen a válság miatt, ha a nyár előtt találnánk eh, egy újabb időpontot, akkor nagyon fontos lenne, hogy az LKB elnökével Görögország témájában ezt becserét folytassunk. Elnök, valóban ez a az elképzelés, nem akarjuk a végtelenségig hazgatni ezt, mindenképpen a nyári szünet előtt kívánunk találkozni Trisé úrral. Most pedig a 9-es napi rendi pontra térjünk át. Szavazás az Európa Európai Központi Bank elnök jelöltjével kapcsolatban, tehát az, az új elnök eh, kinevezésével kapcsolatos ez a téma. Két alternatíva közül választhatunk. Can vote this in open committee, or we can vote by secret ballot. I've not had any request. Szavazhatunk titkosan is, vagy nyíltan is. Senki nem kérte, hogy titkosan szavazzunk, ezért szavazzunk eh, kész feltartással ki az, aki mellette, van az első alternatíva mellett. Ellene. Ketten ellene. Tartózkodik-e valaki? Four abstentions. Okay. Uh... Rendben. Második bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 1 től 4-esig blogban mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések ártól C-ig blogban mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Elektronikusan tartjuk meg a záró szavazást, tehát az így módosított szövegről elektronikusan szavazom. Megnyitom a szavazást. Vagy mégsem? Right. to right, everybody's voted, votes closed. That's 33 in favor. Bezárom a szavazást, 33 eh, eh, kettő ellenében négy tartózkodás mellett megszavaztuk. Köszönöm, következik a következő szavazás, a biztosítási garancia rendszerek témája. Peter Skinner, a Peter Skinner az előadója a témának. Ha mindenki készen áll, akkor kezdjük a 14-es módosító mellette. Ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Imco 1-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. C kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Imkó kettes bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Imkó 6-os mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 29-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 30-as módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 31-es módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 32-es módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 33-as módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Az eredeti szöveg szobeli módosítóval Sven Gigoltól érkezett szobeli módosítóval kapcsolatban mellette. A szobeli módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk eh, ezzel a szóbeli módosítással, 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 36-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Co 11 has fallen. Compromise. E kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Imco 7-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. F kompromisszumos módosító, szóbeli módosítóval kiegészítve és részenkénti szavazással megspékelve. De mi a szóbeli módosító? Az OR scheme kiegészítése vagy rendszer szóbeli kiegészítése először is szóbeli módosító mellette ellene. Kérem még egyszer, tehát mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Részenként szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imko 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. G kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imko 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lapozunk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következő oldal. 71-es mellette ellene. Szavazunk elektronikusan. Tehát a 71-esről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. 21-17 arányban ezt megszavaztuk. Ez mind-mind értelmét veszti. 75-ös összeegyeztethető, 75-ös mellette. Szóbeli módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 77-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Citation 1-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk Citation 2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk Citation 3 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk Citation 4 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk Citation 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 6-os Citation mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik. F, nem fogadtuk el. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodik, e, nem fogadtuk el. Hetes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Kilences mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imco B mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 13-as módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az így módosított szövegről elektronikusan tartunk záró szavazást, szavazást megnyitom. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 37 eh, igen és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak más ügyünk nincsen. A következő ülésre eh, június 20-án délután háromkor kerül sor, majd másnap kedden. Wernernek van valami mondani valója? Verne Langen. Kérem maradjanak csendben. Langen úr. Frau Vorsitzende, ich wollte unter Punkt verschieden. Igen, elnök asszony, az egyéb napirendi pontok alatt szerettem volna egy megjegyzést tenni a származtatott ügyletekkel kapcsolatos jelentésünket, illetően az amerikai eh, eh, miniszter Geithner úr levelet küldött a magyar pénzügyminiszternek. Én is kaptam ebből egy, fény, egy másolatot, bocsánat, tehát én is a címzetek között vagyok, mi szerint egységes szabályozásra van szükség, és azt írja, hogy a G20-ak Pittsburghi eh, határozat vagy döntése minden derivatívára eh, vonatkozik majd, miközben csak az OTC, azaz tőzsdén kívüli derivatívákra. Tehát a Amerikában csak az OTC, azaz tőzsdén kívüli derivatívákra, azaz származtatott ügyletekre vonatkozik ez majd. Természetesen a Geithner úrnak írott válaszomat mindenkinek elküldöm. Szerintem ez elképesztő eljárás az, hogy az amerikai pénzügyminiszter így beavatkozzon a tárgyalások menetébe. A G20-akra, illetve az a G20-ak döntésére hivatkozik, de egész egyszerűen ez nem pontos, nem korrekt, nem tudom, hogy mik a céljaik, de nem is értem, hogy a hogy, hogy mi a céljuk. Drági úr tegnap megerősítette, hogy a tőzsdén kívüli derivatívákra is ez természetesen vonatkozik, nem, és minden másra is. Köszönöm, sajnálom, hogy korábban nem adtam szót, ezzel az ülés lezárom.